Köszönöm szépen. Szeretném most megnyitni a Regi Szakbizottság ülését. Ma délután ülésezünk, illetve holnap délelőtt, valamint délután. Szeretném először elfogadni az önök segítségével a napi rendet. Kérdezem tehát, hogy jóvá tudják-e hagyni a napi rendet, illetve van-e észrevételük. Volt néhány változás az utolsó pillanatban, de úgy látom mindenki számára mindez elfogadható. Következő pont. A szeptember 3-ai és 13-ai ülések jegyzőkönyvének elfogadása. A tervezetes jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak az internetes felületeinken szokás szerint. Hogyha nincsenek ellenvetések ezen az ülésen, akkor hogy veszem, hogy jóvágytuk ezeket a jegyzőkönyveket. Nincsen észrevétel, köszönöm. Következő pont. Az elnöki bejelentések. Egy bejelenteni valom van. Arról kell tájékoztatnom önöket, hogy találkozóra került sor az elnökök konferenciája és a bizottsági kollégium között. Október másodikán volt ez Strasbourgban. Általában minden októberben az elnökök konferenciája találkozót tart a biztosokkal, hogy a bizottsági munkaprogramot, a következő évre készített programot áttekintsék. Idén október másodikán volt ez az ülés Strasbourgban. Különböző szakbizottsági elnökök és biztosok öt formációban találkoztak, témánként szervezte. Dombrovskis biztossal közösen társelnöke voltam annak az ülésnek, amely a kohézióval és az értékekkel foglalkozott. Hat biztos vesztett, vett ezen részt, illetve tíz szakbizottsági elnök, és a területeknek széles skáláját érintette ez a megbeszélés. Dombrovskis úr és Katainen úr is jelen volt, az oktatási biztos, a szociális ügyek biztosa, illetve a jogállamisági biztos. Nagyon érdekes vitát tartottunk. Az ülés sorozatot plenáris ülés zárta, amelyet Timmermans úr és Wikström asszony elnökölt, és a szekciók jelentést tettek a plenáris ülés előtt. Az én beszámolomban két fő politikai témát hangsúlyoztam. Először is, hogy a parlament időnyomás alatt áll, mivel a bizottság készen, későn nyújtotta be javaslatát, szeretnénk minél gyorsabban és minél hatékonyabban eljárni. Nagyon fontos, hogy ne szenvedjen csorbát a döntéshozatal minősége ebben a folyamatban, és azt is megemlítettem, hogy az eljárás és ez a időszűke az a választások után is folytatódni fog. Az Európai Bizottság vezényli le a folyamatot majd a választások után. Nagyon aktív munkát jelent ez majd a mandátumok utolsó napjáig, ugyanúgy, mint a mi számunkra, mi is megpróbálunk a lehető legaktívabbak lenne és a leg alkalmasabb módon kihasználni a rendelkezésre álló időt a döntéshozatalra. A bizottság is hasonlóképpen kell, hogy eljárjon, amíg jövő novemberben le nem jár a mandátuma. A jogállamisággal kapcsolatos javaslata kapcsolatosan is tartottunk vitát. Annyit akarok erről elmondani, hogy a jogállamiság nem különálló téma nem különül el az EU eszközöktől és programoktól, amelyek a beruházásokat, a növekedést, a foglalkoztatás bővítést támogatják. Része ez a közös munka kereteinek, amelyen keresztül európai hozzáadott értéket termelünk a jogállamiság, az európai beruházások és hozzáadott érték közötti kapcsolatot egyértelművé kell tenni, hogy az európai állampolgárok is tisztán lássák. Ez a következő európai választások egyik fontos üzenete. Kretszó e, biztos is jelen volt, és ő arról tájékoztatta a biztosokat és a szakbizottsági elnököket, hogy készült egy sorjavaslat, mi pedig a saját ütemtervünkről tájékoztattuk a jelenlevőket, és arról, hogy mennyit halott, haladtunk tényszerűen, mert úgy érzem, hogy nagyon jól haladunk a legfontosabb ügyekben. Ennyit eze, erről az ülésről. A program jövőjéről nem beszéltünk, 2019-re nincsen még program összeállítva. A bizottság folytatja a munkáját, a parlamentet pedig támogatja a hatékonysági erőfeszítéseiben. Tekintsük most a negyedik napi rendi pontunkat, ami a, az érdemi napi rendi pontunk. Szinte az ülés a délután egészét annak, arra szánjuk, hogy részletesen megvizsgáljuk a közös rendelkedésekre szóló rendeletet 2021-27-es időszakra nézve, tehát MFF-fel kapcsolatos jogszabályokatási javaslatról van szó. Jelentős a politikai súlya ennek a mi bizottságunk számára, hiszen a kohéziós politika szabályait határozza meg a jövőre nézve. A bizottság bemutatta ezt a javaslatot június 20-án, és az első vita le is zajlott. Voltak előkészítő ülések, a bizottság, a titkárság, illetve az előadók, társelőadók vettek ezen részt, illetve voltak technikai tanácskozások is. Különböző előadások voltak, és a, ezek az előadások, valamint a tanulmányok, tájékoztatók, jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak az árnyék jelentéstevők és a frakciók tanácsadói számára. Ma a társ előadónk Krell asszony és Novákov úr, ők fogják bemutatni a tervezetüket. Most megadom önöknek a szót, utána az árnyék jelentéstevők és a Regiszakbizottság tagjai kapnak szót, illetve lesz alkalmunk arra is, hogy a Régiek Bizottságának véleményét meghallgassuk, Mariné asszony fogja ezt előadni. Sajnos nem áll rendelkezésére korlátlan idő, tehát egy idő után majd mennie kell, illetve Dross Old úr az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságot képviseli, az EGSB véleményének ő az előadója ebben a témában, ezt is nagyon érdekes lesz meghallgatni, az EGSB véleményét. Így tervezzük a mai tanácskozást. Most a módosítás. Jelentéstevőknek adom meg a szót. Krél asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, Árnak asszony. Valóban ez, ezek nagyon nehéz hetek, hónapok voltak, míg előkészítettük ezt a jelentést, megpróbáltunk nagyon gyorsan dolgozni, és valóban próbáltuk azt elérni, hogy decemberben szavazhassunk a szakbizottságban, és így januárban már a plenárisra mehessünk ezzel a jelentéssel, és megkaphassuk a mandátumot a tárgyalásokra. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos az, hogy a régiók, főként a programozás, a kezelés tekintetében, még akkor is, hogyha csak köztesen is, de megkapják a tegyelásunk eredményeit. Úgy gondolom, hogy a parlament, a bizottság és a tanács és egymást majd támogatják a további tárgyalások során. Szeretném azzal kezdeni, én fogom kezdeni, Novakov kollégám folytatja majd. A legfontosabb módosítás a jelentésünkben ezeket bemutatjuk. A legfontosabb módosító az az, amiben a bizottságnak azt javasoljuk, hogy egy cikkben a mezőgazdasági alapot ismételten visszahozza a közös rendelkezésekbe. Jelenleg az a helyzet, és ez pozitívnak bizonyult, és miután a bizottsággal vitáztunk, a bizottság másképp döntött, és a vidékfejlesztési alapot kivette a közös rendelkezésekből szerintünk rossz okkal. Mi értjük azt, hogy szeretnék megtartani egy helyen a gazdálkodók számára a pénzt, és ezt az alapot az egyes, kettes pillérből így kivennék, de a vidékfejlesztést, ha visszatennénk ebbe a rendelkezésbe, az nem azt jelenteni, hogy regionális miniszterek kapnák meg a ületékességet, hanem továbbra is a agrárminiszterek lennének itt felelősek, vagy azok, akik most is felelősek, csak az egyetlen különbség az az, hogy sokkal jobban lehet kezelni ezeket a pénzeket, sokkal egyszerűbben eh, lehet ezeket összekötni, és sokkal jobban eh, támogatnánk a teljes eh, területfejlesztést, nem csak a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést. Szerintünk ez egy nagyon józan, észszerű javaslat lenne, remélhetőleg ezt a szabizottságban is támogatják majd, és remélem, hogy az Agrár Szakbizottság is ezt támogatni fogja, és a plenárison is januárban megkapjuk majd ehhez a mandátumot. A módosító indítványainknál arra a dokumentumra ö, támaszkodtunk, amit véletlenül kaptunk meg a közös rendelkezések első javaslatáról. Megpróbáltunk sok mindent figyelembe venni, A másik fontos lépés, és kicsit itt cikkeként haladok, a tízes cikkben a módosítás, vagyis nem engedélyezünk semmilyen transfert az InvestEU programba. Megállapodtunk ebben a legutóbbi ülésünkön, amikor a véleményünkről beszéltünk az InvestEU kapcsán, akkor nagyon heves vitánk volt, és hadd mondjam el még egyszer azt, hogy miért javasoljuk ezt a módosítót. Tudják mindannyian, hogy a kohéziós politika 10%-os csökkentést ért el, vagyis minden tagállamban nagy megszorításokkal kell így dolgozni. A bizottság ezt a korlátozást, ezt a költségvetési korlátozást megpróbálta keretek között tartani, de a jelenlegi javaslat a javasolt nemzeti elosztásokkal a tagállamoknak ennek értelemben 25%-os csökkentést kell betervezniük. Vannak olyan tagállamok, amelyek több pénzt kapnak, de ezek vannak kisebbségben. Úgy gondolom, hogy egy modern kohéziós politikára van szükségünk, amely a modern időknek megfelel, de arra kell felhasználni a pénzt, amire igazából ezt a pénzt betervezték, amit nem szeretnénk, az az Európai Struktúrális Alapok és az Investáú közötti együttműködés. Az Omnibus eljárásban beszéltünk már erről tavaly is, ebben az évben is, és a teljes parlament támogatta ezt, hiszen fontos az, hogy az eszközök egymással egyszerűen tudjanak együttműködni, és a tanácsai együttműködés során is láthattuk azt, hogy hol vannak itt a lehetséges ö, problémák. Az EFRA, illetve a Juncker terv, illetve az InvestEU, bár nem teljesen az, a Juncker terv, itt egy százszázalékos támogatását lehet elérni a projekteknek, ez fontos, a tagállamoknak fontos, azon tagállamok számára is, amelyek nehézségekbe ütköznek a társfinanszírozás tekintetében. Összességében fontosnak tartom, hogy a költségvetés összességét egyben tartjuk, azt javasoljuk ezért, hogy a 10 milliárd eurós transfert, amit terveztek, a kohéziós alapból a Connecting eh, eh, Europe Facility-be, ezt is vegyük ki. A bizottság javaslatában megdöbbentő az, ha 55%-a csökkentették ugyan a kohéziós alapot, de a Connecting Europe Facility ugyanazt az összeget kapja meg, mint a legutóbbi alkalomkor. Szerintük ez nem arányos, sőt talán felesleges is, hiszen a bizottság azt ígérte legutóbb, hogy a következő támogatási periódusban, amit most készítünk elő, a Connecting Euro Facility finanszírozása más alapokon fog állni, nem pedig a kohéziós alapokból fog ez történni. Három lényeges módosító ez, amelyet mi eszközöltünk. Nem tudok most mindenről beszámolni, hiszen Novakov kollégám is néhány szót még majd szeretne szólni, Összességében, amit a bizottság javaslatában pozitívnak értékeltem, az az volt, hogy a további egyszerűsítés eljárása egyértelműen javult, ez folytatódik, de itt egy-két helyen még mindig kell módosítanunk, és még egyszer erősíteni kell ezt az egyszerűsítést, a számvőszéki jelentés, amely a múlt héten jelent meg, az is egyértelművé teszi azt, hogy a hiba százalék csökken nagymértékben, tehát nagyobb bizalmat kell kiépítenünk a tagállamokban, a régiókban, és lesz még itt szükség egy kis egyszerűsítésre. Ami bizonyára még heves vitákhoz fog vezetni, az a 15-ös cikk, illetve a kohéziós politika kapcsolása az európai szemeszterhez egy újfajta országspecifikus ajánlással. Itt én úgy gondolom, hogy a kollégáimnak lesz még itt ötlete, és majd a jelentéstevők árnyék jelentéstevők bölcsességétől, diplomáciai készségétől függ az, hogy itt egy jó kompromisszumot hozzunk létre. Ugyanígy eh, a makrogazdasági feltételek, ez a második része a 15-ös cikknek, a makroökonomiai feltételek nagymértékben eh, kötődnek olyan intézkedésekhez, amelyek akkor jelennek meg, hogyha a makrogazdasági feltételek nem adottak a tagállamban, ezek kötődnek büntetésekhez, amelyeket akkor kell fizetni, hogyha a tagállamok rosszul kezelik a pénzt. Különböző dolgok ezek, amelyek csak nagyon nehezen összeegyeztethetőek egymással, a bizottság ezt megtette, viszont ez nekünk azért okoz nehézséget, mert ezt ismételtem, hogy szét kell bontanunk, egy tanulmányra is utaltam, amit a parlament gazdasági, illetve tudományos szolgálata végzett el, és azt javasolják, hogy javaslatból vegyék ki a kifizetések felfüggesztését, és a kötelezettségeket vezessék be, és egyeteműeket tenni azt, hogy a kohéziós politika értelmében, illetve amiatt, hogy meg kelljen büntetni régiókat, amelyek amelyek nem tudják befolyásolni az adott ország kormányának tevékenységét. Itt is eh, el kell kerülni a kötelezettségvállalások felfüggesztését. Az volt a benyomásom a beszélgetéseim során, hogy sokan úgy gondolják, hogy az eszába ki lehetne venni ezt teljes büntetést, erről beszélnünk kell, és ez nem tárgya a jelenlegi jelentésnek. A bizottsági javaslattal ellentétben azt javasoltuk, hogy az úgynevezett nagy projekteket ismételten vezessük be, ez az omnibus viták után az Európai Unió költségvetési rendeletének megváltoztása után volt egy vita, volt, akik úgy gondoltak, hogy ez sokat segíthet a tagállamoknak, hogy ismételten legyenek ilyenfajta nagy projektjeik, és ehhez külön eljárást kell létrehozni, meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan néznek ki az eljárások, de úgy, hogy azt, ahogy ezt az omnibus eljárásban javasolták, az szerintem egy megfelelő eljárás, és ezért a két jelentéstevő ezt ismételten felvette és javasolta, hogy ezt be lehessen vezetni. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben egyértelmű az, hogy minden olyan tárgyalásnál, amelyekkel mi változást érünk el, ez sokat jelent majd az európai szemeszter, illetve a makrogazdasági feltételek a programozás területén. És most itt át is szeretném adni a szót kollégámnak, mert felosztottuk egymás között a feladatokat, amiket én nem említettem meg, azt majd Novakov kollégám fogja elmondani, és szeretném átadni neki a szót. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy kifejezem a hálámat azért a lehetőségért, hogy Konstancával dolgozhattam. Ez nagyon nagy öröm volt számomra, és nagyon jól együtt tudtunk működni ezen a nagyon fontos jelentésen. Nemrég ünnepeltük a kohéziós politika 30. születésnapját, 30 évvel ezelőtt Európa nagyon sok tagállam számára még csak álom volt. Azért tudom, mert én is részese voltam ennek az álomnak. 15 éves voltam, és Európa az csak egy szalagcím volt az újságokban, vagy a tévében lehetett ezt látni. A késő esti műsorokban. De ma Európa már több ennél. Ez egy érzés, és nem csak papíron vagy a hírekben értesülünk róla. Sokan, sok európai polgár minden reggel az energiahatékony házukban ébred fel, vagy az unió által támogatott utakon megy munkába. És ezek olyan dolgok, amelyek, amelyeket Európa ért el. Sokan dolgoznak olyan vállalkozásban, amit az EU támogatott, vagy az EU támogatásával tudták a saját vállalkozásukat elindítani. Ezt érte el a kohéziós politika. Ezt támogattuk akkor mindannyian, és most láthatjuk az eredményeit. Amit itt láthatunk, az száz oldal a következő fejezetből, abból, hogy hogyan kell majd ezt a politikát folytatni. És a mi feladatunk azoké, akik dolgoznak ezen, hogy eldöntsük, hogy hogyan fogunk dolgozni. Lehetünk bürokraták, de lehetünk vizionáriusok is. Konstanca már említett néhány hát a fontosabb módosítók közül, amelyeket benyújtottunk. Biztos vagyok benne, hogy ez az önök támogatásával segít majd nekünk később a trilógusok során. Igen, számos módosítóban a finanszírozás növekedése is szerepel, több mint 40 milliárd euróval növelnénk ezt. Mert ebben a parlamentben és ebben a szakbizottságban nagyon sokszor elmondtuk, rengeteg dokumentumban, meghallgatáson elhangzott, hogy bármilyen kihívásokkal szembesülünk is, vagy bármilyen új kezdeményezés is indul, nem szabad a hagyományos, már hatékonynak bizonyult politikáinkat félre söpörni. Csak néhány dolog jut eszembe. A Juncker terv, az InvestEU, ezeknek mind finanszírozást kell kapniuk a kohéziós politikából. Aztán az Európai Összekapcsolódási Eszköz, a Horizont eh, Európa program, és van még más is, újabb és újabb programok. És eh, ha az átcsoportosítással óvatosak vagyunk, az nem azt jelenti, hogy ellenezzük ezeket az új kezdeményezéseket, hanem hogy azt gondoljuk, hogy fenntartható módon kell ezeket finanszírozni, és nem mindig a kohéziós politikából lecsípkedni a szükséges összeget. Azt gondolom, hogy ugyanannak a társfinanszírozási rátának a fenntartása fontos. 85 százalék a legjobban felettek számára, a 70 százalék az átmeneti helyzetben lévő, és 50% a többi régiónak. Ezt nem csak beszédekben kell elmondani, hanem ezt is kell tenni. Ebben hisznek ugyanis a polgáraink. És ha már erről beszélek, tehát hogy a kohéziós politika tesz lehetővé más kezdeményezéseket, ez olyan, mintha téglákat vennénk ki egyik házból, és abból építenénk meg a másik házat. A végén nem két takaros házunk lesz, ezért módot kell találnunk arra, hogy támogassuk ezeket a programokat. És úgy emlékszem, hogy legutóbb a nyár elején elmondtam, amikor Konstanccal működtünk együtt, hogy egy jelentéstervezetet kellene írni ami olyan könnyen olvasható, mint egy újság, de azt hiszem, hogy ennél még messzebb is mehetünk. Mert legalábbis szerintem az egy, egyszerűsítés olyasmi, amit egyáltalán nem kellene szem előtt évesztenünk, mert a legtöbb kedvezményezett ezzel találkozik elsőként. Az uniós pénzre való pályázásnak egyszerűbbnek kellene lennie, mint a kávérendelésnek, vagy legalább olyan egyszerűnek, És már nagyon sokszor elmondtam itt is azt, hogy vidékfejlesztési miniszterektől, az állandó képviseleten dolgozó szakértőktől, magukig a kedvezményezettekig sok emberrel egyeztettünk, és ugyanazt várják, ugyanazt kérik tőlünk, azt szeretnék, hogy a lehető legkönnyebb legyen a pályázás folyamata. Egy olyan álláspontot alakítottunk ki, amit valószínűleg egy kicsit több idő kellhet megérteni. Például a technikai segítségnyújtás. Én ezt úgy tekintem, mint a tagállamoknak azt a lehetőségét, hogy ők döntsék el, hogy mikor és mennyire van erre szükségük. Tehát egy rugalmasabb mechanizmus hoztunk létre, és ennek keretében minden tagállam maga döntheti el, hogy mennyire van szüksége az általános borítékból a technikai segítségnyújtás céljaira. Ezen kívül a bizottság tervére is visszautalnék, és nagyon örülök, hogy a bizottság képviselteti magát itt is. Ez az InvestEU-ba való átirányított pénzekről szól. Ez indokolt esetekben akár 100%-ig is felmehet, hogyha ezt a tagállam így gondolja. És nem sikerült megértenem, hogy mit jelent az, hogy megfelelően indokolt esetben. Garanciákra van szükségünk ahhoz, hogy a kohéziós politikai célokat nem fogjuk beáldozni, még önkéntes alapon sem. Több információra van szükségünk ezzel kapcsolatban. Végső soron azt gondolom, hogy sikerült ezzel a szűkös napi rendel lépést tartanunk, és legutóbb ugyanaz a csapat dolgozott ezen, és most sokkal több időnk van a dokumentumot elkészíteni. Remélem, hogy az önök oldaláról is meg lesz az akarat arra, hogy segítsenek nekünk a lehető leghamarabb eredményre jutni. Mindeközben hatékonynak is kell lennünk, és meg kell őriznünk a jelentés jó színvonalát. Tehát eh, természetesen én továbbra is nyitott vagyok a megjegyzésekre, és eh, várom a visszajelzéseket is. Köszönöm szépen. Köszönjük. Ez volt a társ előadók prezentációja, most az árnyék előadók következnek. Tomasics úr a szó. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedje meg, hogy a társ jelentéstevő néhány javaslatára reagáljak. A bizottsági javaslat kisebb költségvetést irányoz elő a kohéziós politikára nézve az előző 7 éves időszakkal összehasonlítva. Támogatom a társ jelentéstevő javaslatát, hogy az össze a teljes költségvetés 12% körüli mértékkel növeljék, és ezzel megfeleljen az előző időszaknak. 0,5%-os az általány mérték az előfinanszírozásban figyelembe kell venni a végrehajtás szintjét. Egyetértek az előadóval, nem helyes a helyi közösségeket olyas valamiért büntetni, ami a nemzeti gazdaságpolitikának a hiányossága. Úgy vélem, hogy ha nem teljesülnek az ajánlások az európai szemeszter folyamatára nézve, csak a kötelezettségvállalásokra jóváhagyott összegeket kell visszatartani, nem pedig a kifizetésekre előirányzottakat. A félidős felülvizsgálat a kohéziós politikában nagyon fontos pont, mert a körülmények mindig változnak egy 7 éves programban, de az előző tapasztalatok alapján Európában arra a következtetésre juthatunk, hogy a gazdasági válság az egyik oka annak, hogy a kohéziós politikai programok új irányt vettek. A 2014-20-as időszakban a vonatkozó rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a nagy projektek ellenőrzését irányozza elő. Ezek a projektek az új bizottsági javaslatban nem szerepelnek. Szeretnék az adminisztratív terheket csökkenteni. A nagy projektek külön figyelmet igényelnek, Fontos a szabályok egyszerűsített szabályait is megállapítani, viszont magasabb küszöbértékekkel köszönöm. Köszönöm. Én vagyok a következő árnyék jelentéstevő az Álde nevében. Én is szeretném elmondani a véleményemet a jelentés tervezettel kapcsolatosan a CPR javaslat kapcsán. A két előadónak szeretnék köszönetet mondani a jogszabályalkotási jelentés elkészítéséért, tervezetes elkészítéséért. Köszönöm, hogy ilyen szoros ütemezés mellett is ennyire ambiciózus jelentéstervezetet készítettek. A következő észrevételeket szeretném tenni. Nem térek ki minden témára, a legtöbb elemre bizonyára találunk majd kompromisszumot, megoldást, de azért van néhány dolog, amit meg szeretnék említeni. A jelentés tervezet különböző fő elemeket tartalmaz, például, hogy az előadók az Európai mezdősági Alap szabályaiba a vidékfejlesztés is bevennék, ezt támogatom, de nagyon fontosnak tartom, hogy megfelelő koordináció történjen az Agriszak Bizottsággal, és hogy közös álláspontot tudjunk kialakítani a két bizottság között. Csak a közös álláspontra vonatkozó szabályzat kidolgozása lehet megoldás, de a mezőgazdaság alapra vonatkozó szöveget is el kell készíteni, enélkül nem remélhetünk jó eredményt. Úgy gondolom, hogy megfelelő koordinációs mechanizmust kell kialakítani a bizottságnak és a tagállamoknak a komplementaritás biztosítása érdekében, illetve hogy szinergiák alakuljanak ki a kohéziós politika és a mezőgazdasági politika által támogatott projektek között a jövőben. Ami a városi vidéki összekapcsolódásokat illeti, az orsz, a városok és a hegyi térségekre vonatkozó határozatot már a Regi Bizottság meghozta, úgyhogy a mi felelősségünk, hogy ezt a kapcsolódást hangsúlyozzuk. Nagyon fontos jó koordinációt kialakítani a különböző eszközök között ezeken a területeken. A másik fontos elem ebben a jelentésben az Európai szemeszterrel és a strukturális reformokkal való kapcsolat törlése, amit nagyon ellenzek. Megfelelő strukturális reformok megfelelve az európai szemeszter ciklusának maximalizálhatja csak a pénzügyi támogatás hozzáadott értékét. Sok vita volt ezzel kapcsolatosan a Legi Bizottságban. Mindenki tudja, hogy megoszlanak a vélemények, de ebben az esetben meggyőződésem, hogy amikor az európai hozzáadott értékről beszélünk, és amikor megpróbáljuk a kohéziós politikát megvédeni, és megpróbáljuk a kohéziós politika modernizálását elérni, nagyon fontos volna a megfelelő munkakapcsolatot megtalálni a reformok szükségességével. Nagyon sok tagállamban reformra van szükség, és arra, hogy ez hozzákapcsolódjon a strukturális eszközökhöz. Nagyon sok a példa, amikor támogatunk valamely tagállamban egy projektet, és amikor a támogatást megkapják, a szükséges reformok nélkül, akkor nem tudjuk elérni az európai hozzáadott értéket, de semmiféle hozzáadott értéket sem ezekben a projektekben. Úgyhogy a kapcsolódást támogatom. A harmadik elem, hogy az önkéntes 5%-os átvitelre való hivatkozást töröljék, az InvestEU és más programok felé, közvetlen és közvetett kezelésben. Én úgy gondolom, hogy a CPR-ben ez a rendelkezés teljes mértékben önkéntes alapú, és egy rugalmassági elemet is tartalmaz. Üdvözlöm a javasolt szöveget, amit a bizottság javasolt. Úgy gondolom, hogy a rugalmasság az egyszerűsítéssel együtt kulcs szó a kohéziós politika hatékonysága szempontjából. Bizonyos esetekben a transferdöntés a strukturális alapok korlátozott összegére nézve támogathatja a jó abszorpciót, illetve a jó projekteket valós európai értékkel, különösen, hogyha olyan projektekről beszélünk, amelyek tartalmaznak határon átnyúló komponenst is. a Connecting Europe eszközbe való átcsoportosítást is támogatom. A bizottsági javaslat alapja a 2014-20-as programozási időszak sikeres megközelítése, figyelembe véve az európai szintű jelentőségét a transeurópai közlekedési projekteknek, és a hozzáférhetőség hiányzó láncszemét próbálják megalkotni. Ez az egyik lehetséges eszköz, amelynek a célja, hogy az európai hálózatok létrejöjjenek. Én egy olyan országot képviselek, ahol nagyon lényeges mindez, és tudom, hogy vannak Európában olyan régiók, amelyek jó a határon átnyúló közlekedési kapcsolatokat várnak, keresnek, és erre szolgál a Connecting Europe eszköz, ez egy opció, erről majd minden esetre tanácskozni fogunk. Úgy gondolom, hogy ez olyan opció, amit hatásosan lehet kihasználni bizonyos kohéziós politikai források kiosztásában. A negyedik elem, amit támogatni tudok, a partnerségi elvre vonatkozó módosítók, illetve a többszintű irányításra vonatkozó elvek. Köszönöm, hogy a módosítókban ezek szerepelnek. Nagyon fontosak ezek a kohéziós politikai programok sikeres végrehajtásában. Érdekel, hogy a Régiók Bizottság erről hogyan gondolkodik, illetve az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Én úgy gondolom, hogy a partnerség elve kell, hogy a folyamat alapja legyen. Támogatjuk a nagyobb kommunikációs hatékonyság javítását, hogy az alapok láthatóbbá váljanak, illetve tudatosságfokozást kellene indítani a támogatások eredményével, hozzáadott értékével kapcsolatosan az omnibus tárgyalásokból. Megvannak a tapasztalataink, tudjuk, hogy ez kemény dió, de nagyon fontos, hogy a regi bizottság álláspontja szerepeljen a láthatóság és a jobb kommunikáció tekintetében is. Ez az egyetlen módja annak, hogy az európai állampolgárok előtt demonstrálni tudjuk a kohéziós politika valós értékét. Végül pedig figyelembe kell venni a klímaváltozás jelentőségét a párizsi megállapodás fényében. Üdvözlöm az előadók kezdeményezését, hogy a klíma intézkedéseket is figyelembe vegyük, és 30 ot az európai költségvetésből a klímacélok cél, támogatására fordítsanak. Köszönöm szépen még egyszer az előadóknak, hogy figyelembe vették a javaslataimat, és a következő üléseken, az árnyék előadó üléseken bizonyára érdekes vita zajlik majd. Ennyit az én észrevételeimről. Most nézzük tovább a kollégákat. Michel asszony ő fogja bemutatni a frakció véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A két jelentéstevőnek én is szeretnék köszönetet mondani, Konstance Krélnek, illetve Novakov kollégának. Úgy gondolom, hogy az alapvető kérdésekben nagyon is egyetértünk, és úgy gondoljuk, hogy a jelentés eh, valóban eh, így most már súlyjal rendelkezik. Másrésztről Számunkra nagyon fontos, és itt támogatja ön, önöket azt, hogy a vidékfejlesztési alapvészek a rendeletbe, erről többször már beszéltünk. Úgy gondoljuk, hogy a vidékfejlesztés a legfontosabb része a kohéziós politikának, ennek kell maradnia. Támogatjuk azt is, hogy kritikusan állnak a kohéziós eszközök transferálásával kapcsolatban az InvestEU-ba. Úgy gondoljuk, hogy az investornak más céljai vannak, másak a kiválasztási, értékelési kritériumok, és másfajta formái vannak a finanszírozásnak, és a kohéziós alap már egyébként is megkurtított eszközeiből nem szabad megengednünk azt, még akkor is csak pár százalékról legyen szó, nem lehet, hogy még több pénzt elvegyenek ettől. Támogatjuk egyértelműen az interregionális és határokon átnyúló együttműködést, az Interreg keretében ezt az, az erre szánt összeget növelni kell. A Réunióban jártunk a legutóbbi szabizottsági utunkon, és nagyon jó példákat láthatunk arra, hogy hogyan lehet hatékonyabban felhasználni az interreget, és nagyon fontos az, hogy sok régió számára ez fontos, és persze támogatjuk önöket akkor is, amikor a kohéziós politika támogatásának szintjét a jelenlegi szintre akarják visszaemelni. Minden pozitív értékelés mellett lenne egy-két kiegészítő megjegyzésem is. Úgy gondolom, hogy a társfinanszírozási arányok esetében beszélnünk kell az átmeneti régiókról, mert ezen kategória definíciói megváltoztak, ezt kiteljesítették, kiterjesztették, és ennek az a folyamánya, hogy vannak olyan régiók, amelyek kevesebb pénzt kaphatnak, ugyanakkor lesz, megszűntek bizonyos fajta külön szabályozások is, amelyek eddig plusz eszközöket jelentettek. Volt olyan régió, ahol 85%-os lett plusz támogatás, jövőben ez nem lesz lehetséges. Erről még lehet persze beszélni, ha nem lehetne-e a 70% itt egy jó, jó kompromisszum. Megakadjuk majd még persze a régiók bizottságát is, de azt hiszem, hogy ők is hasonlót javasolnak. Lehetne egy olyan kompromisszum is, hogy lehetne egy külön szabályozás amelyen keresztül egy biztonsági hálót hoznánk létre, olyat, ami már most is létezett. A politikai céloknál fontos persze a karcsosítás, de nem szabad, hogy ez a diszkrimináció leküzdésének, a szegénység leküzdésének kárára menjen. Jó munkahelyeket kell teremteni, Az Európai Unióban nagyon fontos a fenntartható fejlődési célok betartása is, és szerintünk erre is törekedni kell a pénzügyi eszközök esetében. Az európai szemeszter bevonása a gazdasági, makrogazdasági feltételeket ismerik a mi álláspontunkat, továbbra is úgy véljük, hogy mindkettőt törölni kellene, de elismerjük azt is, hogy a jelentés készítője, készítői már most a kompromisszumon fáradoznak, kíváncsian váltjuk Konstance azt, hogy mi lesz majd ennek az eredménye. Az alapvető feltételeknél, a korábbi ex ante feltételeknél véleményünk szerint csak olyanokat kell alkalmazni, amelyeket a régiók maguk is befolyásolni tudnak. Továbbá a régiók céljait fel kell venni, figyelembe kell venni, az N plusz 3 szabályt meg kell tartani, figyelembe kell venni sokkal jobban a demográfiai változást is, hiszen ez egy ö, alapvető kihívás, azt el kell ismerni. A félidős értékelésnél fontos az is, hogy csak fakultatív módon lehet az újraprogramozást eszközölni, csak akkor, hogyha erre tényleg szükség van, hogyha minden mást, ha minden más nagyobb csak bürokratikus teherhez vezetne. A legutóbbi szabadsági utunk alapján még egyszer kérném azt, hogy határozottabban, koncentráltabban be kell vonni a régiókat, főként a régiós helyi testületeket, az olyan a kérdésekben, hogy hogyan lehetne elosztani a pénzeket a kohéziós alapból, mert pont a Reunionban láttuk azt, hogy milyen sokfajta regionális testület van, és őket kihagyjuk már az elején, és ezzel konfrontálódtunk, hogy főként fentöltöntik ezt számukra az eszközök elosztását. Az a feladatunk regionális szabizottságként, hogy ezt elérjük, hogy be lehessen vonni a helyi regionális testületeket, mégpedig előzetesen, mert hogyha a hatékonyságról beszélünk, akkor arra kell törekedni, hogy helyi szinten adják ki a pénzeket, helyi szinten költsék ezt el, és ne pedig különböző képviseleteken keresztül a kormányzat részéről. Ezzel kapcsolatban persze majd módosítókat is benyújtunk, de akár csak az elnök asszony, úgy mint árnyék jelentéstevő, mi is várjuk a további vitákat. Thank you very much. Köszönjük szépen. Nem látom. A zöldek nevében senki nem szól hozzá, akkor Levente asszony következik. Köszönöm. Elnök asszony. Szeretném mindenek előtt elmondani, hogy nagyon sok mindent lehetne még itt elmélyíteni. A feltételrendszert, a mutatószámokat, a gyorsaság a minőség rovására mehet. Úgyhogy most visszatérnék arra, ami szerintem a legfontosabb. Egyetértek azzal a javaslattal, hogy a lehető legjobban növelni kell a vidékfejlesztési és más strukturális alapok költségvetését. Viszont a jelenlegi tervezési időszak azt a kockázatot ejti magában, hogy itt változni fognak a célszámok. Osztom azoknak az agájait, akik attól tartanak, hogy a kohéziós alapok forrásait az InvestEU-ba irányítanák át. Szükség van arra, hogy területi alapon kapcsolat jöjjön létre. A bizottság ezt fakultatív jelleggel vezetné be, de legalább van egy ilyen kapcsolat, ezt én pozitívnak tartom. Egyes kollégák a viselkedési kódexet említették a partnerséggel kapcsolatban, ezt is tiszteletben kell tartani és én be fogok nyújtani módosítókat egyes pontok módosítására. A kohéziós politika és az európai szemeszter közötti erőltetett kapcsolatról is szeretnék beszélni. A 15. cikk, illetve a híres 23. cikkben szerepel ez a jelenlegi rendeletben. A gazdasági makrofeltételekkel kapcsolatban először felfüggesztenék a vállalásokat azokban az operatív programokban, ahol nem tartják be a szabályokat. Azt látom, hogy a kollégák szerették volna csak a vállalásokra szűkíteni ezt a szankciót. A 49. módosítóban az szerepel, hogy értesíteni kell a parlamentet, mielőtt a kifizetéseket leállítanák. Ez, ezt értékelem, de úgy gondolom, hogy itt radikálisabbnak kell lenni. Aztán, ami a társfinanszírozást illeti, egy, már egy sokkal széles széleskörűbb vitába kezdtünk bele. Az Európai Unió gazdasági irányítása esetében a társfinanszírozás 85%-ról 70%-ra csökken a kevésbé fejlett régiók esetében, és ez veszélyezteti a beruházási potenciált. A stabilitás és növekedési paktum miatt, amikor ezzel kapcsolatban már régen lépni kellett volna. És a bizottság egyrésztről a stabilitás és növekedési paktumot nagyon mereven tartja, és azt kéri a tagállamoktól és a helyi hatóságoktól, hogy sokkal alacsonyabb számokkal dolgozzanak, mint az eddig volt. A pénzügyi eszközökről is szólnék. Az eszköz megválasztását alaposan meg kell fontolni, és a kockázati tényezőket is át kell gondolni. Itt ugyanis spekulatív műveletek is előfordulhatnak. És vannak olyan kockázatos eszközök, mint a trust fundok, az értékpapírok, és más típusúak is. Meg kell találnunk a megfelelő védelmet ez ellen, vagy valamiféle facilitálást kell alkalmazni annak érdekében, hogy ez hosszú ideig megtörténjen. Például a crowdfunding, a szociális kölcsön, ez is egy lehetőség. A legjobbakat kívánom a további munkához. Köszönjük szépen! Ezek voltak az árnyék előadók, akik az imént hozzászóltak. Most a Regi szakbizottság tagjai szólhatnak hozzá, elsőként Zsul úr. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Néhány szót mondanék először is, kedves kollégák. Az előadónak szeretném, előadóknak szeretném megköszönni a munkát, és az egyik legfontosabb pontja ez a mostani jelentés az egész parlamenti ciklusnak nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy évvel ezelőtt még nem voltunk biztosak abban, hogy olyan kohéziós politikánk lesz, ami az összes régióban működhetne. A jelenlegi időszakra vonatkozó javaslatok teljesen megalapozottak és logikusak, de azt gondolom, hogy nem gondolhatjuk azt, hogy több mint 7 éve semmi nem változott Európában. És azt gondolom, hogy teljesen normális és szükséges változni, fejlődni és átalakítani a kohéziós politikát, hogy az alkalmazkodjon a jelenlegi helyzethez. Már többször beszéltünk a kohézióról, és ez jól megmutatta ennek az alakulását. Különösen arra világított ez rá, hogy egyes régiók nagyon jelentős növekedésen mentek keresztül, de mások nagyon súlyos nehézségekkel találkoztak, és mélyreható tartós válságok alakultak ki. És egyes régiókban az első vonalban, frontvonalban voltak ők a Brexit és a migrációs válság miatt. Tehát ez mindez alatt az időszak alatt történt. És visszatérnék arra, ami szintén nagyon fontos volt a hetedik kohéziós jelentésben, és ahogy a kollégák mondták, ez azokra a, helyzet, azokra a régiókra utal, amelyek közepes fejlettségűek. Számos elemzés és tanulmány kimutatta, hogy ezek közül a régiók közül ezek a régiók egyrészt lemaradtak a legfejlettebb régiók mögött, és visszahúzza őket a gyengébb régiók helyzete. És ezért olyan nehézségekkel találkoztak, amelyek kockázatos helyzetet teremtettek ezen régiók számára. A bizottság ezért azt javasolta, hogy egy bizonyos módon az átmeneti régiók kategóriáját megnyitná ezen régiók számára. Ez fontos lépés lehet, és ez különösen szükséges a kohéziós politika szempontjából. Amit mindenképpen szem előtt kell tartani, az az a téma, amin én is együtt fogok működni önökkel, az, hogy az úgynevezett átmeneti helyzetben lévő régiók megfelelő támogatásban részesüljenek, ez a támogatás méltányos legyen, és megfeleljen azoknak a kihívásoknak, amelyekkel ezek a régiók szembesülnek, hogy ne maradjanak le ezek a régiók az említett okok miatt. Ami pedig a társfinanszírozási rátát illeti, lehet, hogy rosszul értettem, de nem tudom, hogy a társelőadók miért egy alacsonyabb emelést javasoltak ezen kategória számára, mint a többiek felé. Tehát 70-85%-ra nőne a leg, legkevésbé fejlett régiók finanszírozása, 55-60 40-60-ra a legkevésbé fejlett régiók esetében, a átmeneti helyzetű régiók esetében pedig csak 50 60 százalékra, tehát ez csak egy 5 százalék pontos emelés. Az átmeneti régiók esetében ennél többre lenne szükség. Mm, pozitív hangvétellel szeretném zárni a hozzászólásomat. Nagyon hasznosnak tartom ezt a jelentést. És biztos, hogy fogunk találni kompromisszumot, megállapodunk majd, és Remélem, hogy egy olyan kohézus politika irányába fogunk elmozdulni, ami egyszerűbb, hatékonyabb és jobban koncentrál a céljaira. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Szeretnék saját anyanyelvemen beszélni, mert minden irodalmességet hátrahagyva szeretném elmondani, hogy csalódott vagyok mind a két jelentéstevőben. Igazából évtizedeket visszamegyünk a, a időben, hogyha nem lesz kapcsolat az európai szemeszterrel, mintha nem lenne semmilyen, mintha nem lenne szükség a makrogazdasági feltételrendszerre, mint hogyha megállt volna az idő, és a gondolkodásmódunkba nem léptünk volna előre akkor, amikor ezekről a pénzügyi eszközökről beszélünk, gondolni kell arra, hogy minden egyes eurónak optimális eredményhez kell vezetnie. Úgy tűnik, hogy mintha megállt volna a gondolkodás, mint hogyha a jelentéstevő gondolkodásmódja visszament volna az időben. Az európai nagy infrastruktúrális projekteket a CEF-ből kell finanszírozni. Navakov úr Bulgáriában nem kellene strukturális infrastruktúra finanszírozás? Úgy gondolja, hogy ezekkel a trükkökkel, amely igazából a, a CEF költségvetése magasabb lenne, tényleg lehet majd így integrális politikát folytatni az infrastruktúra területén. Úgy tűnik, mint hogyha a jelentéstevők úgy gondolnák, hogy a kohéziós politika egy célt szolgál, csak a területi eh, kohéziót, viszont én ezt a területi kohéziót egyáltalán nem látom ebben a jelentésben. Amit én látok, az az, hogy a régi dolgokat szeretnék megtartani, integrációt, mezőgazdasági fejlesztés, vidékfejlesztés, jó volt az elnök asszony, hogy ezt ön is megegyezte, mert hogyha ezt akarjuk, akkor nagyon is koordinálni kell a mezőgazdasági politika másik részével, amiért egy másik szakbizottság felel. A 85%-os finanszírozás az, hogyha még mindig a válság idejét élnénk, és nem lehetne többet kérni az érintettektől, nekik is többet kellene a projektekbe befizetniük az nagyon sok tagállamban már gazdasági növekedés van, tehát ők is tudnán, bele tudnának ebbe szállni. A kohéziós politika költségvetése az olyan időszakban, amikor más feladataink is vannak, például a biztonság, migráció kérdése, és versenyképesnek kell maradni, vagyis elnök asszony, én úgy gondolom, hogy nincs igazi vízió ebben a jelentésben, nem igazán modern ez, és szerintem nem sok köze van ennek a valósághoz sem. Egy kis jó dolgot látok, és ezt szeretném mondani, hogy pozitívan zárjam a mondandómat. Szeretném elmondani azt, hogy örülök annak, hogy a klímaváltozást figyelembe vették, és 30%-ot kérnek erre a célra. Ez az egyetlen pozitív dolog ebben a jelentésben. Én sajnálom azt, hogy az elmúlt évek vitájából semmit nem látunk ebben a jelentés tervezetben. Szerintem nagyon nagy viták lesznek a tanácssal, mert a tanács modernebb, előretekintőbb, mint a két jelentéstevőnk. Köszönöm. Thank you. there... Köszönöm szépen. Van esetleg további észrevétel a Regiszakbizottság tagjai közül? Fannister Roy úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, meglehetősen sok van a terítéke most az elmúlt hét évvel kapcsolatosan, sokat filozofálhatunk, de a valósággal is foglalkoznunk kell. Nagyon fontos a válságidőszakát megvizsgálni. Az állami beruházásokat nagyon sok országban, főként a kohéziós politika támogatta. Tehát ezt a fajta valóságvizsgálatot el kell végezni. Figyelni kell a közösségi média megnyilvánulásaira is. Juncker úr arról beszélt, hogy ez a kohéziós alapról szól, és arról, hogy az európai állampolgárok újra megtalálják a kapcsolatot az európai projekthez. Nagyon fontos a jobb kommunikáció, Az EU-nak van most ezen a héten egy workshop foglalkozása a regionális tervezésről, hogy itt igazából történeteket mesélünk. Nem a pénzügyi eszközök változásait kell boncolgatni, sokféleképpen lehet módosítani az eszközöket, de a legfontosabb, hogy itt van sok milliárdnyi pénz, és a partnerségen belül változik a kapcsolat. Nem értek egyet az előadókkal, hogy a partnerségi elvel kapcsolatos etikai kódexet hogyan kell kezelni. Szerintem sokkal komolyabban kell ezt venni, mint korábban. Egyfajta összehangolásra van szükség. Amikor a Regi Bizottság a delegációinkhoz fordul, ez idén és tavaly is előfordult, meghallgatjuk a polgármestereket, és ők azt mondják, hogy ők szeretnék a településeiket bekapcsolni a körforgásba. Uh, educational um, parts, and not to forget the... Ennek nagyon fontos infrastruktúra eleme, oktatási és tájékoztatási eleme is van. Úgy gondolom, hogy a bizottsági megközelítést fogadták el, hogy ne forradalom legyen, hanem csak egy szerves fejlődés, hogy tartsuk meg a vívmányokat. Az EPP, EPP meghallgatásán arról volt szó, hogy a régiók, a minisztériumok jobban terveznek, mint korábban, mind a régi, mind az új tagállamokban. A határokon átnyúló együttműködésnek is van világos e, hozzáadott értéke, egyetemek a célok, ahogyan ez a rendeletekben is szerepel, tehát nem nem forradalomra van szükség there where there is a high pressure on the budget for cohesion in the next period. We have 45 45%-kal alacsonyabb a kohéziós alap a következő költségvetésben, de a tagállamoknak nagyobb beleszólást kell adni abba, hogy hogyan költhetik el célzottabban ezt a pénzt. Ha kevesebb az ember pénze, akkor a tagállami programokhoz közelebb kell ezt felhasználni és a településeknek nagyobb beleszólást kell engedni. Ezt részben az omnibus rendeleten keresztül lehet megvalósítani, részben tehát, de célzottabb eszközökre van szükség, esetleg nagyobb rugalmasságra. És azt, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni, hát ez majd kiderül a módosítók időszakából. De nagyon örülök, hogy mindezt bemutatták, mert ez egy nagyon stabil, javaslat, és nem csak a régiókkal és a városokkal foglalkozik, hanem az öt megfogalmazott cél nagyon világos, és épít arra, ami az előző időszakban kialakult. Ne vesztegessük az időt a következő hetekben, hónapokban. Konstancával teljesen egyetértek, a tekintetben, hogy a szavazás, ami történjen. necessary extra meetings to make uh, this uh, job done. Thank you. Nagyon fontos, hogy ezt a munkát elvégezzük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bresso asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy egy kicsit több időt kell kérnem a módosítókra. Tudomásom szerint a határidő nagyon szoros, hogy mindent át tudjunk olvasni, és véleményt tudjunk alkotni, jó volna egy kicsit több időt kapni, legalábbis számomra nagyon fontos lenne. Hogyha megnézzük ezt a témát, én is szeretnék a két társ jelentéstevőnek köszönetet mondani. Nagyon fontos munkát végeztek, és tudom, hogy ez kemény munka volt, nagyon összetett ez a rendelet. És hogy visszatérjek ahhoz, amit Van Miltenberg kolléga elmondott, modernizálni kell stratégiáinkat a kohéziós politikában, de nem csak ott, hanem mindenben, a beruházásokban, az Európai Unión belül. A javaslatok minden esetre nagyon érdekesek, nagyobb a koncentráció, a fontos EU célkitűzésekre összpontosít mindez, a közelmúltbeli intézkedésekre, ezekről már mi is tárgyaltunk. A szakpolitikai céloknak az kell, hogy a középpontjában legyen, hogy időt, lépést tartsunk az idővel, hogy újraépítsük gazdaságainkat a válság után. Ez a rendelet ezeknek a forrásoknak a felhasználására szabály, határoz meg szabályokat. Nem szabad arról megfeledkezni, hogy a jó törvények a régi törvények. Kérdés, hogy a változás valóban javítása. Ezeket a szabályokat államok, régiók és helyi hatóságok hajtják végre a végfelhasználók nem feltétlenül akarnak gyökeres változást. Hogyha nem túl jelentős a változás, akkor beépíthetünk új elemeket a programba, hiszen a változás nem mindig szinonimája a javulásnak, javításnak. A társfinanszírozásban egyfajta csökkenő tendenciát fedeztünk fel, ez nagy kihívást jelent. Az államok nyilvánvalóan totalmente molti dei nostri stati non, e delle nostre fontos, hogy felnőjenek a feladathoz, Az 50-60 százalékos társfinanszírozási mérték nagy kihívás sok régió számára, 35 százalékot határozták meg a szegény, kevésbé fejlett régiók számára. A gazdasági válság ezeket a térségeket sújtotta leginkább. A tagállamok tehát valóban nagyobb mértékben finanszírozhatnák a projekteket, de a társjelentéstevők nagyon jól tették, hogy nem kardoskodnak ennek kötelező mi volt a mellett. Azzal is egyetértek, hogy a regionális fejlesztési alapot visszaemelik az egységes rendeletbe, illetve ugyanez igaz a, a vidékfejlesztési kérdésekre, hiszen itt nem csak mezőgazdasági projektekről lehet szó. Ezeket a régiókat is nekik is lehetővé kell tenni, hogy kihasználják azokat a forrásokat, amelyeket a hegyi térségek kapnak. Legutóbb az általános programban szerepelt mindez, és hogyha ezt kiemelnénk ebből a programból, az jelentős kulturális visszalépés volna. A több alapos rendszert nem használták ki meg kellőképpen, és jobb lenne a következő programozási időszakban nagyobb hangsúlyt adni ennek, hogy a regionális politika előrelépjen és ne vissza. Kél asszony. És Novakov úr. Egyetértek az elnök asszonynal, eljön az a pont, ahol bizonyos struktúrás alapok felhasználására lehetőség nyílik, az Invest EU nemzeti szekciói számára megközel, a megközelítés önkéntes, a régiók fogják kihasználni ezeket a lehetőségeket. Nagyon jó lenne, hogyha garanciák keletkeznének, hogy a régiók ki tudják mindezt használni. Minden esetre ez a kérdés még vitatárgya. Kérdés viszont, hogy csak a strukturális alapok nem szerepelnek az investióban, Mert az összes többi programot bekötik az investióba, a Horizont programot, a kulturális alapokat, nem biztos, hogy ennek negatív a hatása lehet, hogy előnyös, mert ami a strukturális alapokat illeti és a regionális politikát. És ugyanez igaz a szociális alapokra is, már ami az infrastruktúra beruházásokat illeti. Elképzelhető, hogy jobban ki tudják használni az Invest EU új definícióját, ami a Juncker terv új formájában, új köntösben. Ezzel kapcsolatosan nem végleges még az álláspont. Csak bizonyos aggályok fogalmazódtak meg bennem. E Úgy gondolom, hogy kiváló alap ez a további munka számára, és a szakbizottságunk továbbra is nagyon merész megközelítésben dolgozik ezen. A kohéziós politika a közelmúltban ősztűz alá került, de továbbra is azt gondolom, hogy ez a legfontosabb politikája az EU-nak, arra nézve, hogy az egyenlőtlenségeket áthidalja. A régiók számára nagyon lényeges program ez, azért, hogy valahogyan segítséget kapjanak, összefoghassanak a szükséges újításokban és kihívások kezelésében. Éppen ezért a finanszírozást is megfelelőképpen kell kialakítani. Egyetértek azzal, hogy az előrányzott összegeknek az MFF javaslattal összhangban kell lennie. Következik Hetman úr. Köszönöm szépen. Röviden én is nagyon szeretném megköszönni a és tevők munkáját. Komoly munkát végeztek, és a munkájuk sok pozitív eredményt hozott, ennyit elsőként, másodszor. Egyetértek azzal is, hogy egyfajta szerves fejlődésre van szükség, nem fenekestől való felforgatására a kohéziós politikának változásra igenis szükség van. Tudjuk, hogy vannak problémák, és ezek nem csak az elmúlt években nyilatkoz, mutatkoztak meg az alapok végrehajtásával kapcsolatosan, viszont mindenki tudja, hogy mi történik egy forradalom után, úgyhogy inkább én az evolúció mellett vagyok, nem annyira a revolúció mellett. Más véleményekkel ellentétes módon én most azt mondanám, hogy ez a gyors munkatempó véleményem szerint, illetve a jövőbeli kedvezményezettek véleménye szerint a leghelyesebb eljárás. Minél gyorsabban egyezünk meg a változásokban, a szabályokban, annál kedvezőbb ez a kedvezményezettek számára, és annál gyorsabban fel tudják használni a forrásokat, és a kis projekteket is végrehajtják az EU régiókban. Tovább lépnék, azt is mondhatjuk, hogy jobb egy tökéletlen dokumentumot készíteni, ami azért használható az EU polgárok számára, ez jobb megoldás, mint hogyha hónapokig csiszolgatjuk a szöveget, ezzel késleltetve a végrehajtás folyamatát, és aztán majd az új összetételő parlament egyeztet tovább erről a szövegről, és még több késedelmet szenved az ügy. Az N plusz 2 szabály az N plusz 3 helyett ezzel kapcsolatosan tapasztalatom alapján annyit tudok mondani, hogy ez nem feltétlenül előremutató. Az M plusz 3 előnyösebb, különösen hosszantartó beruházások esetében, amelyek igen költségesek is. Különösen a végrehajtás utolsó szakaszában az M plusz 2-re való visszatérés nem kívánatos eredményeket hozhat, például a projekteket mesterségesen feldarabolhatják kisebb projektekre a rövidebb végrehajtási időszak miatt. És ez az innovációt is károsíthatja, az innovatív projektek gyakran hosszabb időt igényelnek, végrehajtási időt, hogy nagymértékben az innovációs eredményt el lehessen érni, ez sokszor rövidebb idő alatt egyszerűen lehetetlen. Aztán van egy másik kérdés, amit felvetettek, ezt is megemlíteném. A társfinanszírozás csökkentése 85%-ról 70%-ra a kevésbé fejlett régiók esetében. Itt is igaz az, hogy az volt a mögöttes cél, hogy a javaslat és a társfinanszírozási mérték növelése javítsa a tagállam tulajdonosi szemléletét. Én nem gondolom, hogy ez feltétlenül jó megközelítés. Nem biztos, hogy így működik ez. A gyakorlatban ez a társfinanszírozás meglehetősen korlátozott, más rendeletek is korlátozzák, például az állami támogatásra vonatkozó szabályok, ha 85%-at fogalmazunk meg, gyakran 64% a valós mérték hogyha ezt 70%-ra folyt, csökkentjük, akkor valójában nagyjából 50%-os lesz a társfinanszírozási mérték, és ez sok projekt előtt áthatolhatatlan akadályt képez, különösen a kevésbé felett régiókban. Azt is hangsúlyozni kell, hogy további egyszerűsítésre van szükség a pénzügyi eszközök esetében, nagy a lehetőségük ezeknek a jövőre nézve, véleményem szerint. Még egyszer, jobb, ha ez a dokumentum tökéletlen, de hamar elkészül, hogy mindenki meghaphassa, aki a végrehajtáson dolgozik, és felhasználhassa ezt a pénzt, hogyha a szabályok egyszerűek, rugalmasabbak, és a legalacsonyabb szintű a döntéshozatali szint az adott tagállamban, még ezekkel a tökéletlenségekkel is a meglévő szabályok sikeresek lehetnek. Köszönöm. Albrecht, you have the floor. Albrecht úré szó. Igen, köszönöm szépen elnök asszony. Először is elnézést kérek, mert amit fogok mondani, az már elhangzott, de úgy vélem, hogy meg kell köszönnöm a jelentés készítőknek a munkájukat, nem szimbolikusan, mint mindig. Meg kell köszönni, mert tényleg egy új kihívással állnak szemben, ugyanis egy olyan dolgot kell elkészíteniük, egy dolgot kell, egy jelentést kell elkészíteni egy olyan időben, amikor változnak az idők. A bizottság megközelítése most más. Én nem értek egyet azzal, hogy a tanács modernebb lenne. Mi- miért lenne modernebb? Igazából a, tanács, igazából a tanácson belül is egy megosztottság van. Vannak olyan országok, amelyek tudják, hogy az egyetlen módja annak, hogy modernebbek legyenek és innovatívabbak legyenek, az az, hogy a kohéziós politikát kiaknázzák. Ez a valóság. A valóság az az, hogy a kohéziós politikán keresztül lehet ezt elérni. A másik eh, fajta országcsoport Svédország, Hollandia, ők nem akarják egyáltalán a kohéziós politikát, ők ki akarják eh, tolni a kohéziót, és eh, én ezt láttam akkor, amikor a nagykövetekkel találkoztam. Ezen országok nagykövetei találkoztak velem, és azt mondták, úgy, mint nekem MFF jelentéstevőknek is, azt mondta, hogy nulla támogatást kellene adni a kohéziós politikából, nem kell semmilyen fajta kohéziós politika. Tudom, hogy ez egy tárgyalási pozíció, és persze majd a vége ennek más lesz, de a fejlettebb országoknak nem kell kohéziós politika, ez volt az üzenet. A kohéziós politikának a kevésbé fejlett országokhoz kell mennie. A bizottsági javaslat más, ezzel ellentétes, a kohéziós politikát mindenki számára nyitva hagyja, és mindenki számára elérhetővé teszi, azt javasolják csak, hogy a kritériumok változzanak meg. Zsuló úr ezért beszélt átmeneti területekről, mert eh, itt megváltozott a filozófia az átmeneti régiókkal kapcsolatban. Ez pont az ellentétje ennek. Tehát azt mondják, hogy minden országnak kapnia kell a kohézióból, lehet, hogy kevesebbet kapnak a, a, a fejlettebbek, de meg kell tartani a kohéziós politikát, mert más a helyzet. Pontosan ezért a kohéziós politika nem azoké, akiknek pénzt kell. Ez a múlt volt. Egyébként, hogyha meghallgatjuk a bizottságot és a tanácsot, akkor hallhatjuk azt, hogy az új tagállamok speciális bánásmódja már a múlté, a kohéziós politika teljesen más lesz. Ez a jelentéstevőnk problémája is. Ők tudják, hogy vége ennek a fajta különleges bánásmódnak. A kérdés az az, hogy hogyan készüljünk erre fel. Én értem ezt a gondolkodásmódot, a gond az az, hogy a nettó befizetők majd erőltetik a kohéziós politikát a hagyományos irányba, adjuk ezt a legszegényebbeknek, építsenek utakat, technikai infrastruktúrát, mi pedig majd gyorsabban haladunk az innovációval és a többi dologgal. Ez a gond szerintem, és ezt el kellene kerülni, mert az igazi, specifikus jellege a kohéziós politikának nem a pénz, hanem a megosztott irányítás. A megosztott irányítás dönt a kohéziós politikáról. Ez a társfelelősségvállalás kérdése, a társfinanszírozás kérdése ez, a teljes politika kezelésének kérdése ez, illetve a tagállamoknak itt van befolyása arra, hogy megváltoztassák a működésmódjukat. Ezért, amikor erről beszéltünk a CPR-ben, akkor az, hogy a kohéziós politikából kivesszük a pénzt, itt nem arról van szó, hogy pénzt veszünk ki, ezt elveszük ezt a pénzt a megosztott kezelésből, mert hogyha kivesszük ezt a pénzt a nemzeti elosztásból, és ezt kivesszük a nemzeti borítékokból, akkor ez azt jelenteni, hogy megkerülnénk a hagyományos gondolkodásmódot. Nem azt mondom, hogy az Invest EU rossz lenne, de hogyha azért veszük ki a pénzt, hogy az investeóba tegyük át, tudjuk, hogy mindig itt a legkönnyebb utat próbálják választani. Az investeó könnyebb lenne, ez állami támogatás nélkül lenne. Miért nem inkább a közös politikát változtatjuk meg, és miért nem keresünk egy könnyebb megoldást? Úgy gondolom, hogy a gond, és meg kell válaszolni ezt a kérdést, meg kell tartani ezt a fajta patikát, amely nem hagyományos és eddig használt, akarunk -e megosztott kezelést, vagy nem. Aztán itt van még a tartalom kérdése is. Mit szeretnénk a megosztott kezelésen belül? Több innovációt? Egyébként, ha meghallgatjuk azt, amit a városok mondanak, a Eurocities elmondta, hogy ők nem gondolják azt, hogy a kohézis politikai pénzből kutatást kéne folytatniuk. Ez nem az ő gondjuk. Ők szeretnék, hogyha az innovációt végrehajthatnák a városokon keresztül, a közlekedésben, stb. Ez egy igazi probléma, és persze erről beszéltünk már, beszéltünk arról, hogy kivesszük a pénzt a kohéziós alapból a CEF érdekében. Ez egy nagyon kemény vita. Nem csak arról van szó, hogy kivesszük-e vagy nem, hanem arról is, hogy hogyan vesszük ezt ki. mi a helyzet az Invest EU-val. Nem tudom elképzelni azt, hogy a kohéziós nemzeti borítékból vennék ki ezt a pénzt, anélkül, hogy ne lenne erre egyfajta ablak az Invest EU-ban. Mert különben ez azt jelenteni, hogy kiveszik a nemzeti borítékból, és a nemzeti borítékból tartják meg, csak más politika érdekében összegezvén. Szerintem a CPR egy alapvető dokumentum arról szól, hogy milyen mértékben vagyunk hajlandóak megváltoztatni a politikákat követvén a bizottságot. A jelentéstevők megpróbálnak egyfajta kompromisszumot létrehozni, hogy ne provokáljanak forradalmat, ahogy eh, Christoph Hetman is mondta, de nem szabad elkerülni a CPR-rel kapcsolatban az igazi vitát, és szerintem lehetőleg hamarabb szavazni kellene majd erről, mert nem arról van szó, hogy megoldás kell hamar, egy álláspontra van szükségünk nagyon gyorsan, parlamenti álláspontra, hogy nyitva álljunk a tedelások előtt. Ez új lehetőséget kínálhatna. A regiszterbizottságban nem szabad régi politika, hagyományos politika kifejezéseket alkalmazni, mert hogyha így alkalmazzuk, akkor az azt jelenti, hogy ez régi-régi módú, már kicsit idejét múlt. De nem az, ez nem az. Ez egy nagyon fontos módszer, amely fontos az európai politika szempontjából. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Polcsák úr lesz. Köszönöm szépen, hogy szót kaptam, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy elkéstem más kötelezettségeim voltak itt az épületen belül. Először is köszönetet mondok a két jelentéstevőnek, óriási kihívással álltak szemben, hiszen kompromisszumot kell találniuk, figyelembe véve a következő évi választásokat is, és itt vannak még azok a kihívások is, amiket a kohéziós politika jelent. Köszönöm szépen a munkájukat. Nagyra értékelem a bizottság javaslatát, mert ez egyszerűsítést, egységesebb szabályrendszert fog jelenteni. Lehet, hogy más kérdezte ezt, de kérdezem én is, hogy tényleg felhasználóbarát-e ez a rendelet. Ami számomra fontos, az az, hogy egyszerű legyen ez a végfelhasználók számára. Nézzük a regionális fejlesztési alapot, amelyről beszok asszony is beszélt. A vidéki területek esetében még több egyszerűsítésre van szükség, hatékony intézkedésekre van szükség, hogy a legkésőbb legkülsőbb területek, helyi területek ne néptelenedjenek el. Egyszerű, jól cízott intézkedésekre van szükség. Én olyan régióban élek, amely szomszédos Szlovákiával és két ciklussal ezelőtt én egy önkormányzat vezetője voltam. A kohéziós politikával és a mezőgazdasági támogatásokkal is foglalkoztam. Ezt a két dolgot igazából nem lehet összehasonlítani egymással, ezért kell nyomást gyakorolni a bizottságra, és a jelentéstevőnek ebben nagy szerepe van. Tehát nyomást kell gyakorolni a bizottságra, hogy az intézkedések még egyszerűbbek legyenek. A pénzügyi elkülönítések. Itt van egy nagy különbség, hiszen lesznek olyan területek, amelyek fejlődő régióknak fognak minősülni, minősülni és számos kedvezményezetre ez ki fog hatni. De ez kötődik az N plusz 2, N plusz 3 szabályokhoz, és a cseh köztársaságban mi történhetne? Az, hogy egy évet fognak figyelembe venni. A jelenlegi periódus. N plusz 3-mal fog végződni, viszont az új periódusban N plusz 2 lesz, és egy év esetében fel kell venni majd az összes eszközt. De ez nem csak Csehországra vonatkozik, hanem Lengyelországra is például, és nem lesz elejék adminisztratív kapacitásunk ahhoz, hogy feldolgozzuk a projekteket. Lehetne egy átmeneti időszak a kezdeti időszakban. Annak érdekében, hogy az új ö, programozási periódusban az N plusz 3 szabály érvényesüljön átmenetileg. A munkaerőpiacon nagyon bonyolult a helyzet, nagyon sokan magán szektorban dolgoznak, és nem aktívak európai szinten, állami szektorban, főként magán projektekkel foglalkoznak, és az új programozási periódus elején ez a fajta koncentráció ahhoz vezethet, hogy nem lesz elegendő ember ahhoz, hogy új projekteket hozzunk létre. Számos tagállamban ez lesz a helyzet, de hogyha 500 alék alatt lesz a munkanélküliség, akkor nem lesznek meg a administratív kapacitások. Köszönjük szépen! Ez volt a regi szakbizottsági tagok hozzászólásai. Most a vendégek következnek, elsőként Javier Dos Orit, aki az Európai Gazdasági és Szociális biztoságot képviseli. Parancsoljon! Spanyolul fogok beszélni. Először is azt szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a meghívást, és hogy elmondhatom az EGSB álláspontját itt a parlamenti szakbizottságban. És köszönöm az együttműködést is. Nagyon sok véleményen dolgoznak mind a parlamenti képviselők, mind pedig a mi bizottságunk a következő költségvetéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez segíteni fog abban, hogy közös álláspontot találjunk. Én vagyok az általános esernyő véleménynek az előadója, és helyettesítem a másik ugyanarra a témáról szóló véleménynek az előadóját is. És azt látjuk, hogy nagyon nagy a konszenzus, szinte egyhangulag egyetért mindenki a, az EGSB három ágazatában, tehát a vállalkozók, munkavállalók és civilek között. A kohéziós politika 36 milliárd eurót jelent, és a válságnak nagyon sok következménye van számos országban. És itt a szociális következményekről van szó. Ez azt jelenti, hogy ez átfordul politikai tendenciákba. És ez az Európai Unió létezését is érintheti. Az olyan projektek, mint például a szociális jogok európai pillére, Tehát ha ezeket a forrásokat csökkentjük, akkor az nagy nehézséget jelent. A legfontosabb kérdés gazdasági szempontból a beruházások kérdése. Hallottuk itt a vitát arról, hogy átkerüljenek-e források a kohézióból az InvestEU-ba. Ez a lépés csökkenteni azt a beruházás mennyiséget, amire Európának nagy szüksége van. Tehát minden esetben nagyon logikus az, hogy a kohéziós projektet nem lehet úgy végrehajtani, hogyha a forrásokat közben átcsoportosítjuk máshová. A parlament álláspontja szerint a GDP 1,3%-áig emelkedhetne a költségvetés, és a jelenlegi költségvetési kerethez képest kell ezt érteni. A rendeletben szereplő közös álláspontokat illetően egyetértünk mindazzal, ami itt elhangzott, tehát mindaz a módosítás, ami egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi a költségvetést, illetve a többszintű kormányzás megerősítése is nagyon fontos. De a viselkedési kódexsel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy itt komoly különbség van a szakszervezeti szövetség és a Business Europe között. Én azt gondolom, hogy meg kellene kérni a bizottságot arra, hogy változtassa meg a viselkedési kódexet, és szerepeljen benne az, hogy kötelező érvényűen közvetlen konzultációt kell folytatni. Nagyon sok indokolatlan elem is van ebben, erről már önök is említést tettek. Az egész részéről mi nem értünk egyet a makrogazdasági feltételekkel, a kohéziós alapokhoz kötődően, és ez nagyon merevé teszi ezt az egész konstrukciót. Továbbá nem értünk egyet azzal sem, hogy három évről kettőre csökkenne a végrehajtás időtartama. Tehát itt három plusz két év lenne. A társfinanszírozást illetően pedig rugalmasabb álláspontot kellene kialakítani, és a konvergencia, illetve átmeneti régiók túlságos a hirtelen változtatása nehéz helyzetbe sodorhat több országot is. A konkrét eszközök, amelyekről itt már szótejtettek, tehát az állandó struktúrák, a szigetek, a hegyvidékek, Egyetértünk azzal, hogy a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alapot ezekben a rendelkezésekbe be kell építeni. És két kérdést tennék fel a hozzászólásom végén. Nem értünk egyet azzal, hogy kikerült a hetedik cikk, amelyben azok, azon feltételek szerepelnének, amelyek kötődnek a döntéshez. A jelenleg érvényben lévő feltételek közé tartozik a fenntartható fejlődés és a nők és férfiak közti egyenlőség. A 67. cikkében szerepel ez a rendeletnek. Nagyon fontos lenne itt a nemzeti kompromisszumokra, nemzeti vállalásokra és a csatlakozási feltételeire utalni. Tehát itt fontos lenne, hogy ez a rendelkezésben nem maradjon. és a források ilyen mértékű csökkentését illetően itt szerepel az Európai Összekapcsolódási Eszközbe való átcsoportosítás is. Nem ellenezzük ezt, egyetértünk azzal, hogy átkerüljenek ezek az összegek, de emellett meg kell őrizni a forrásokat. Ugyanis ha ez nem így történik, akkor előfordulhat, hogy az investeu ba a kohéziós alapok egy részét átirányítjuk, és ez problémákat okozhat. Tehát itt nem arról van szó, hogy ezt elleneznénk, mi nagyon fontosnak tartjuk ezt. A kérdés az, hogy mennyi pénz marad végső soron a kohéziós politikákra. Köszönjük. Nagyon hasznos volt, hogy meghallgathattuk az ön véleményét, köszönjük, hogy eljött, és köszönöm a jó együttműködést is az EGSB-vel. Sajnos Marini asszony, a régiók bizottságának képviselője, nem tudta a napirendjébe illeszteni ezt az ülést, és most nem lesz itt. Úgyhogy most az Európai Bizottság következik. Von Breska úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. És nagyon köszönöm a két előadónak is. Hihetetlen mennyiségű munkát végeztek el rövid idő alatt. És ahogy erre mások is rámutattak, meg kell tennünk mindent, amit csak tudunk, annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot teremtsük meg az érintettek, a kedvezményezettek számára. Ezen kívül fontos, hogy elkerüljük azt, hogy ne legyenek olyan csúszások, késések, amelyek a jelenlegi tervezési időszakban még megtörténtek. És biztosíthatok mindenkit arra, hogy ez az Európai Parlament és Bizottság közös célja. Szeretném kifejezni azt, hogy nagy örömmel fogadtuk azt, hogy ez a jelentés konkrét elemekre koncentrál, vannak olyan változások, amelyeket önök javasoltak, és ezekkel nem feltétlenül értünk egyet, de úgy gondoljuk, hogy ez egy jó megközelítés, és reméljük, hogy a parlamentben szintén uralkodóvá válik ez a megközelítés. Mert ha nagyon sok módosítót vezetünk be, akkor az nem lesz túl előnyös a gyors előrehaladás szempontjából. A harmadik általános megjegyzésem az lenne, hogy kifejezném a támogatásomat azon megközelítés mellett, amely megjelenik a jelentésben, és ez abban áll, hogy a gondos pénzügyi irányítás elveit nem szabad felhigítani. Ahogy az ismert, mi számos intézkedéssel csökkentenénk az adminisztratív terheket, de ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy nem minden adminisztratív feltétel szükségtelen. Úgy gondoljuk, hogy az átláthatóságot biztosítani kell, az elszámoltathatóságot úgy szintén, ugyanis itt az európai adófizetők pénzéről van szó. És azt reméljük, hogy itt az Európai Parlamentben is önök is támogatják a bizottságnak ezt az elképzelését. Mert hallottam olyan hangokat, amelyek az egyszerűsítést kihasználják arra, hogy sokkal messzebbre menjenek. Itt valójában arról van szó, hogy a pénz nem áramolhat ingyen, tehát köszönöm az előadóknak a megközelítést, amit választottak. És szeretnék három-négy témára kitérni, amelyet a vita során felvetettek. Az első gazdasági reformok, amelyeket a kohéziós politika támogatna. Ezeket a folyamatokat szorosabban összekapcsolva kell vizsgálnunk. És úgy gondolom, hogy itt is szeretnék visszautalni arra, amit Olbricht úr mondott, vagyis hogy az, hogy hogyan szolgáltatjuk ezeket a forrásokat, az egy nagyon nagy lehetőség, mert ez lehetővé teszi, hogy minden szinten magukénak érezzék a projektet az érintettek. Tehát így össze lehetnek kombinálni ezt a két célkitűzést, a reformokat és a beruházást. Azt is gondolom, hogy ez egy egyedi lehetőség az európai szemeszteren belül, hogy jobban koncentráljuk a regionális dimenzióra mert ahogy ez mindenki számára ismert, ezt mostanáig elhanyagoltuk, és a beruházásokra is jobban kell koncentrálni. Azt gondoljuk, hogy ez segítene abban, hogy a kohéziós politikát közelebb hozzuk a gazdasági kormányzásról szóló egyeztetéshez, mert ez közép és hosszú távon csak segítheti a politikai tevékenységet. A második kérdés, amire szeretnék kitérni, ez az InvestEU. Nagyon sok érvet hallottunk, de szerettem volna kitérni egy-két olyan kérdésre, amit hangsúlyozni szeretnék. Ez nem egy átirányítás, ez egy hozzájárulás a kohéziós célok megvalósításáról szól. Mit jelent ez konkrétan? Ez azt jelenti, hogy egy olyan tagállam, amely önkéntes alapon hozzájárul az InvestEU költségvetéséhez, az alá fog írni egy erről szóló megállapodást, amelyben le lesz írva, hogy milyen feltételek mellett lehet ezt a pénzt felhasználni. Tehát például, ha egy tagállam azt akarja, hogy a pénzt egy bizonyos kulcs alapján osszák el a tagállam egyes régiói között, akkor természetesen a végrehajtó, akár a, nem, az Európai Beruházási Bankról, akár más intézményről van szó, tiszteletben fogja tartani ezt az igényt és azt gondoljuk, hogy ez a megközelítés nagyon sok előnyel jár. A kockázatok fedezete, az administratív terhek, a megmozgatott pénzösszegek, illetve a nagyobb méretgazdaságosság is nagyon fontos. És ha ez nem működik, tehát eh, ha a végrehajtó partner nem tudja ezt teljesíteni, akkor a tagállamnak lehetősége lesz arra, hogy visszakérje a pénzt. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy eh, lehetőség, Szerintünk ez hasznos, senki számára nem kötelező ezt alkalmazni, de itt nem egy átcsoportosításról van szó, itt a kohéziós célok eléréséről beszélünk, egy másik úton, módon, ez itt nem átcsoportosítást jelent. Ami a vidékfejlesztési alapokat illeti, ez is felmerült már. Itt tudható, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a közös agrárpolitikát reformáljuk meg. Ez a két mezőgazdasági alapot közelebb hozná egymáshoz és emögött a reform mögött egy új teljesítési modell rejlik. A közös agrárpolitika keretében a megfeleléstől az eredmény alapú megközelítés felé mozdulnánk el. És ennek érdekében a bizottság azt a politikai döntést hozta, hogy ezt könnyebben meg lehet tenni, hogyha ezeknek az alapoknak a szabályait egyetlen kereten belül tárgyalással alakítjuk ki. De én megértem azt, hogy az Európai Parlamentnek más az álláspontja, csak szerettem volna elmagyarázni, hogy miért álltunk elő ezzel a javaslattal. Még egy-két szót mondanék, ha lehet. Az első a viselkedési kódexről szól. Ez jelenleg is érvényben van, valószínűleg nem tökéletes a mostani változat, ebben egyetértünk. Ezzel együtt megvan az oka annak, hogy miért mondtuk azt, hogy nem akarjuk a jelenlegi rendeletet visszavonni, és szeretnénk továbbvinni ezt a viselkedési kódexet is. Miért? Azért, mert azt szeretnénk, hogy a partnerség, ahogy azt önök is tudják, már le lett fektetve annak a működése. A tagállamokkal és a régiókkal már egyeztettünk, és 2019 tavaszán, tehát 3-4-5 hónap múlva fog megkezdődni. És hogyha most a jelenlegi viselkedési kódexet töröljük, és egy újat fogadunk el, ami valószínűleg kidolgozottabb és jobb színvonalú lesz, azzal együtt, hogy én azt mondanám, hogy jó színvonalú a mostani is, akkor semmilyen viselkedési kódex nem lesz érvényben, és a tagállamoknak nem kell majd tiszteletben tartaniuk semmilyen szabályokat, mert csak akkor lehet ezt elfogadni, hogyha a rendelet is már elfogadásra került, az pedig még hónapokba telik. Ezért mi azt a tudatos döntést hoztuk, hogy egy új viselkedési kodexről nem szúrunk be egy új cikket, hanem azt írjuk, hogy a jelenlegit visszük tovább, és azt lehet átdolgozni, és így annak a szabályai érvényben lesznek, akkor is, amikor az új tervezési időszak elkezdődik. És még egy szót mondanék a nagyobb projektekről. Ahogy azt önök is tudják, mi azt javasoltuk, hogy ezt töröljük. Úgy gondoljuk, hogy a nagy projektek tekintetében jobban támaszkodhatunk a nemzeti rendszerekre. Ezzel együtt a javaslatunkban megerősítettük a bizottság szerepét, annak érdekében, hogy a projekt kiválasztási kritériumokat figyelni tudjuk. Tehát mi megkérhetünk bármelyik, bármilyen irányító hatóságot arra, hogy nyújtsa be nekünk a kritériumokat, mi erre reagálhatunk, és a mi megjegyzéseinket figyelembe kell venni. Szeretnénk biztosítani azt, hogy megfelelő színvonalak legyenek a kiválasztott projektek. És végül, de nem utolsó sorban elmondanám, hogy egy új fogalmat is bevezettünk, a stratégiai fontosságú művelet, amit az összes programban definiálni kell. Mert a nagy projektek általában csak közlekedési vagy környezetvédelmi projektek, és csak néhány tagállamot érintenek. De mi most egy sokkal szélesebb megközelítést alkalmaznánk, mert ahogy korábban elmondtam, minden programnak meg kell határoznia a feltételeket, és úgy gondoljuk, hogy lesz egy második szint, ezek lesznek a nagy projektek, tehát ez az oka annak, hogy így módosítottuk ezt a szöveget. Azt hiszem, hogy most abba hagyom, de ha van kérdésük, szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az összes észrevételt. Úgy tűnik, hogy a jövőben és nagyon érdekes vitáknak nézhetünk elébe. Um- Semmi esetre sem akarok minden egyes megjegyzésre kitérni, szerintem erre nem lenne elég idő, de még lesz erre időnk az árnyék jelentéstevő üléseken, hogy erről beszéljünk. Igazából csak egy megjegyzésem lenne, amit Jan Olbricht mondott. Valóban Néha a kohéziós politika egyszerűen nem egyszerű, mert eh, tudatosan döntöttünk amellett, hogy ez nem egy olyan fajta irányítás, amelyet a bizottság a tagállamokkal együtt szervez meg, hanem ez egy olyan politika, amely a régiókban eh, történik, a régiókkal, városokkal együtt történik. Úgy vélem, hogy minden kritika mellett, amelyet a kohéziós politikával kapcsolatban megfogalmazhatunk, az elmúlt évtizedekben mégiscsak különböző feltételek mellett globálisan, de a régiókon belül is ez sikeres volt. Minden egyes euró, amelyet a kohéziós politikára fordított, az lehet, hogy csak egy konzervatív modell ez, de mégis 3-4 eurót eredményez ez a régiós befektetések szintjén. Az Invest EU még nem tudjuk, hogy milyen lehetőségeket rejt, de a Juncker terv, amelyek kapcsolatban azt mondták, hogy euró, eurónként 17 eurót eredményez, és igazából úgy tűnik egy jó kis PR fogás volt, de eredményeket nem láttunk egy olyan időszakban, amikor egyrésztről azon kell elgondolkodnunk, hogy hogyan szervezzük meg a jövőbe mutató, fenntartható fejlődést szociális, területi, gazdasági szempontból az Európai Unióban, és ugyanakkor ki kell építeni a nagyobb bizalmat az iránt, hogy az Európai Unió képes erre, úgy gondolom, hogy eh, a kohéziós politika régi módi modellje mégiscsak jó és szükséges, és ezért úgy gondolom, hogy eh, lenne értelme annak, hogy a kohéziós politika alapjait megvédjük, mert ez nem egy régi módi politika, hanem lehetőség arra, hogy azok az emberek, akik az Európai Unióban élnek, láthassák azt, hogy európai eszközökkel mit lehet elérni. Természetesen, hogyha ilyenfajta javaslatokat teszünk, a, hogy bevisszük az a közös rendeletbe a mezőgazdasági alapot, az persze az nem úgy fog történni, csak mi erről beszélünk a regiben, ez egyértelmű, de ezek a megbeszélések már zajlanak, nem arról van szó, hogy erről ne tudnának az agriba. Természetesen az N plusz 2, az N plusz 3 szabályozást is megvizsgáljuk, hogy melyik a jobb, vagy hogyan lehet a társfinanszírozási rátákat kezelni, de az N plusz 2, az N plusz 3 esetében jó javaslatot nyújtottunk be, hogy legyenek átmeneti szabályok, és arra is gondolni kell, kedves kollégák, önök már régóta tevékenykednek a regionális politikában. Egyetlen egy tagállam sem kezdi meg az új projektek kidolgozását az új periódusban, amíg le nem zárult egy régebbi. Tényleg ezen, azon el kell gondolkodni, hogy az egyszerűsített szabályozással nem lehetne inkább egy M plusz 2 szabályozáshoz visszatérni. A társfinanszírozási ráta esetében a következőt mondanám. Magasak a társfinanszírozási ráták minden egyes régióban. Hogyha ez így marad, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy kevés projekteket lehet majd támogatni. Úgy gondolom, hogy ezen is el kell gondolkodni akkor, amikor rögzítjük a társadalmi arányokat. Persze én azt szeretném, hogyha a jövőbeli kohéziós politika nagyon hatékony lenne, és pontosan ezért akarjuk azt, hogy együttműködés legyen az InvestEU-val, a Horizon Europe-val, a LIFE-val, a Connecting Europe Facility-vel, de nem úgy, hogy pénzt csoportosítsunk át. Én ezt úgy akarom, hogy egymással összekössük, és valóban nem minden tagállamnak van szüksége a nagy infrastruktúra projektekre, Főként a közép-kelet-európai országban van erre szükség, amelyek eh, nem régében csatlakoztak az EU-hoz, és eh, lehetővé kell ezt tenni. Én emlékszem arra, hogy nagyon fontos vitát folytattunk Lengyelország esetében arról, hogy a vidékfejlesztési eszközöket, a Juncker tervet össze lehetne kötni, annak érdekében, hogy egy jó finanszírozást tudjunk elérni, és ezt akartuk támogatni, és pontosan úgy gondolom, hogy a javaslatunkkal tényleg józan ötleteket vetettünk fel, de majd meglátjuk, hogy a kollégák erről mit gondolnak. A lényeg az az, hogy a lehető legegységesebb álláspontot dolgozzuk ki. Thank you, Mr. Novak. Köszönöm szépen, Novákov úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Bolgár nyelven szeretnék beszélni. Először is nagyon nagy örömömre szolgál, hogy annyi kolléga nyilvánított véleményt munkánkkal kapcsolatosan. Ez azt is jelenti, hogy nagyon jó alapja a mi munkánk a további munkának. Nagyon sok olyan észrevételt hallottunk, amelyek nagyon pontosan írták le a helyzetet. Szeretnék még kitérni néhány észrevételre, például az átcsoportosításokkal kapcsolatosan. Bresszel asszony beszélt erről, illetve Zsua úr észrevételére is reagálnék. Felmerült a kérdés, hogy vajon ellenezzük-e a Connecting Europe eszköz működését egyáltalán nem, hanem viszonosságot szeretnénk. Amennyiben az a cél, hogy a kohéziós alapokat megfelezzük, akkor nincsen abban logika, hogy az addigi transfereket megtartsuk. Ezért olyan az álláspontunk, amilyen, ez egyébként megfelel a bizottsági javaslatnak is. Aztán a társfinanszírozással kapcsolatosan volt néhány olyan észrevétel, hogy bizonyos régióknak nagyobb mértékű társfinanszírozásra volna szükségük. A legtöbb, amit elérhetünk, az az, hogy a jelenlegi helyzetet hosszabbítjuk meg, vagy állítjuk vissza. Minden esetre Albrecht úrnak köszönöm az észrevételeit. Az mff kapcsolatosan végzett munkánk a parlament álláspontjának megfelel. Volt egy kérdés a legfontosabb projektekre vonatkozólag, Hegmen úr beszélt ezekről. Meghatároztunk egy 100 milliós küszöbszámot. ami azt jelenti, hogy viszonylag kis körben érintené ez a projekteket, de szeretnénk, hogyha ezek a projektek befejeződhetnének, nem csak egyetlen állam számára, hanem több tagállam számára is nagyon fontosak ezek. Métenburg úr, nagyon köszönöm, amit elmondott. Nagyon ösztönzőnek tartottam az ön észrevételeit. Tudom, hogy nem tudjuk visszafordítani az idő kerekét, de ezzel a jelentéssel azt akartuk biztosítani, hogy plusz kockázatok ne keletkezzenek. Különösen az európai választásokra való tekintettel. Nagyon fontos, hogy rendet tegyünk magunk körül, amikor bizonyos politikákat elindítunk. Köszönöm az Európai Bizottságnak a megközelítését. Az egyszerűsítésben nagyon sok minden történt már. Ez az egyik első olyan fejezet, ahol kompromisszumot tudunk kialakítani. Említették a pénzügyi eszközöket is, ellentétbe állítva a kohéziós politikával. Szerintem nincsen ilyen ellentét, vagy ellentmondás. Amikor a pénzügyi eszközöket a régiók számára csodaszerként állítják be, azért emlékeznéném önöket a pénzügyi eszközök földrajzi eloszlásáról, allokációjáról. Itt hiányzik az egyensúly. A Connecting Europe eszköz sok tagállam számára előnyös mechanizmus, de nem feltétlenül minden európai programot kell a kohéziós alapból finanszírozni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Ennyit szeretünk volna elmondani a jelentésről. Tudom, hogy a módosítók benyújtásának határideje nagy kérdés, erre fogok egy olyan dátumot javasolni, amelynek segítségével, vagy a, amelynek ö, eredményeképpen decemberben szavazhatunk a jelentésről. Ez, a, ez volt a bizottságnak az eredeti terve, ha nem tévedek, igen. December 3-án szeretnénk tehát szavazni, és ehhez képest a módosítók benyújtásának az utolsó határideje október 22-e kell, hogy legyen. We keep the date for the votes. Így néhány frakció, néhány nappal többet kap a módosítók benyújtására. Én úgy gondolom, hogy ez méltányos döntés, miközben megtartjuk a szavazások napjait. Tehát a módosítók benyújtásának határideje október 22-e délután 6 óra. Kreó asszony, röviden szeretnék én is mondani valamit. A lot of uh, amendments. Tudom, hogy sok módosító lesz, erre számítok. Mindannyian tudjuk képviselőként, hogy nem sokára megkezdődik a választási kampány. Nem szükségszerű, hogy mindenki, minden módosítót saját maga adjon be. Hogyha egyeztetnek kollégáikkal, esetleg közösen nyújthatnak be módosítókat, ez az egyik dolog. És a másik dolog pedig egy kérés. Hogy ne nyújtsák be mindazokat a módosítókat, amelyeket a, módo- a tagállamok majd a trialógusban úgyis benyújtanak, ez rontja a tárgyalási pozíciónkat. Kérem, hogy ezen egy kicsit optimistában mutassunk erőt parlamentként. Köszönöm szépen, igen. Ez egy nagyszerű üzenet, ezután az a vita után Novák úr 5 másodpercet kap. Igen, volt kérdés a határidővel kapcsolatosan, elnök asszony ebben igaza volt, de ez nem ahhoz kapcsolódik, hogy meg akarjuk kötni a tagok kezét, hogy módosítót nyújtsanak be. Legutóbb a CPR több mint két évig tartott bemutatni, erre emlékeztetném önöket. Most három hónapba telt, ebben már az augusztus is benne volt, jó a lendület és ne vesztegessük el ezt a lendületet egy szükségtelenül hosszú eljárással. Bizonyára lesz közös nevező a kompromisszumokkal. Legyünk hatékonyak, köszönöm. Kedves jelentéstevők, biztosítom önöket arról, hogy nem fogjuk magukra hagyni önöket, be fogjuk nyújtani a módosítókat, és támogatni fogjuk önöket a kompromisszumok kialakításában. Köszönöm az eddigi munkát, és most mindannyian aktívan részt veszünk a munkában. Köszönöm a mai vitát. Október 22-e nap vége a módosítók benyújtásának időpontja. Most lezárom a mai ülést. Holnap délelőtt a Kotár Bizottsággal lesz közös tanácskozásunk. Remélem, hogy mindenki megjelenik. Viszontlátásra!